Jó reggelt! Üdvözlök mindenkit! 15 perces csúszásban vagyunk. Ez az akadémiai csúszás, de kezdjük el a munkát. Nos, tehát a napi rend. Úgy döntöttem, hogy a 11-es cikket elhalasztjuk ez a szamnarinai együttműködés és vámónióval kapcsolatos témáról. Bizonyos probléma van a rendeltervezet jogalapjával kapcsolatban. Tehát mivel ez nem tisztázott, ezért függesztjük, függesztjük fel a szavazást erről a témáról. De Gucht úr a bizottság részéről küldött egy levelet, azt kérte, hogy döntsük el, hogy a bizottságnak van egy delegált állásfoglalása, ez a GSP kedvezményezettek listájával kapcsolatos. Tehát a GSP alapján vannak különféle rendtartások, és itt ugye az országok világbank általi minősítése a meghatározó. Az alacsony és a közepes jövedelmi országokról van itt szó, és hát itt ugye tulajdonképpen az ENSZ dönt, a, nekünk nincs mérlegelési jogkörünk, tehát a Világbank és az ENSZ határozza meg a kategóriákat. A bizottság január 1-től akarja ezt a rendelkezést hatályba léptetni, azt akarják tőlünk, hogy döntsünk, hogy a delegált jogi aktusok megtörténhessenek. Én úgy gondolom, hogy a bizottság számára igent kell mondanunk, erről nincs vita, hiszen a kritériumokat automatikusan alkalmazzuk, nincs ok az ellenvéleményre, ellentmondásra. Tehát igen mondunk a bizottságnak, hogy a, a döntésüket a lehető leggyorsabban publikálni tudják, azaz hivatalosan közzétegyék. a koordinátorokkal is beszéltem erről. Azt javaslom, hogy erről is később szavazzunk. Azonban rajta van a napirenden, most megindokoltam, hogy miért került ide, majd önök döntenek. A ülések jegyzőkönyvének elfogadása a következő pontunk, utolsó két ülésünk, azaz 2013. október 14 és november 5, ezek elfogadottnak minősülnek, ha csak nincs valakinek ellenvetése. Elnök közleményei, ez következik most. Ahogy talán tudják is, Ukrajna eh, sajnos félresiklott. Úgy döntöttek, eh, hogy eh, felfüggesztik a kereskedelmi kapcsolatokat, pontosabban a társulási szerződést nem akarták aláírni, ami egyébként egy szabadkereskedelmi megállapodást is tartalmazott volna. A politikai konzekvenciákat mindenki vonja le magának. A Balival kapcsolatban a VTO igazgatója elmondta. hogy sajnos nem tudott összehozni egy megállapodást a három fő területtel kapcsolatban, a kereskedelem elősegítéséről, India ellenállásáról, illetve Brazília és Argentina ellen ellenállásáról. Úgy tűnik, hogy ez az ellenállás, ez, ez áthághatatlan. Az USA e, egy e, olyan nyilatkozatot adott ki, hogy részükről köszönjük szépen, befejezték. Úgyhogy itt nagyobb körültekintésre lesz majd szükség a jövőben. ezért tehát a Bali konferencia előestéjén talán még, még mindig van idő, hát ha az érintett felek átgondolják az álláspontjukat. Nekem az az érzésem, hogy az indiaiak kitartanak a vétó mellett, eh, akkor, akkor mi majd a VTO-ban lépünk fel ellenük. De ez, ez magánvéleményem. Nagyon sajnálatos ez a dolog. Az uniónak a kereskedelmi politikája ezáltal két csapást szenvedett el, az Ukrajna az, az egyik ezek közül. Ez egy nagyon-nagyon jelentős dolog lett volna a kereskedelem diversifikálása miatt. A vto nál mint tudják, mi Él lovasok voltunk, és hát sajnos kudarcot vallottunk, ez a mi kudarcunk. Ennek ellenére meg kell próbálnunk, hogy tovább dolgozzunk egy lehetséges megállapodáson. a kereskedelem védelmi intézkedésekkel kapcsolatban. Különféle illetékeket és vámok eltörléséről rendelkeztünk, vagy elhalasztásáról. Itt a plusz váta, vám az 25% Argentina esetében. Let's move to item four. Tovább lépünk, a négyes napi rendi pont következik. Íme végre megszületett a szöveg, ugye négy éve lépett hatályba a Lisszaboni szerződés, és még mindig a megvalósítási delegált, delegált jogi aktusokat mérlegeljük, ezt rágjuk négy éve. Tudják, hosszú tárgyalások voltak. Az első fájlnak a raportőrje volt, sajnos nem tudott eljönni. Elnézést kért, és egy feljegyzést küldött nekem. Ezt írta a parlament a Lisszaboni szerződés miatt nagyobb hatásköröket kapott a szakpolitikákban, illetve a, a területen is, amit korábban komitológiának neveztek. Ez itt a delegált jogi aktusok is érintve vannak, különösen a kereskedelem területén. A vonatkozó rendelkezéseket aktualizálni kellett, az új jogi keretekhez kellett igazítani a dolgokat. Az omnibus megállapodásoknál bizonyos jogi megfogalmazásokat módosítani kellett. Ez egy ilyen ernyő szabályozást jelentene több mint 20 szöveg e, született, az antidömping, illetve a támogatás elleni szabályozás is ezek között vannak. Ahogy az elnök említette, e, végül is nagyon nehéz úton, de eljutottunk a végéhez, e, kompromisszumot tudtunk elérni, megpróbáltunk különbséget tenni az intézkedések jellege szerint. Ez egyébként összhangban van a dél-koreai szabályal, ahol a parlament ragaszkodott hozzá, hogy itt ugye a tagállamok erősebb helyzetben vannak. Itt végleges intézkedéseket kell alkalmazni, nem pedig átmenetieket. az info játékosokkal kapcsolatban kemény tárgyalások után olyan szöveg született, hogy a bizottság megnézheti, hogy hogyan lehetne a rendelkezéseket a komitológia alapján módosítsuk. Ezt azonban a parlamentnél úgy vették, hogy akkor további szövegmódosításra is szükség lesz rengeteg a mögöttes szöveg, és nagyon sok változtatásra került sor, egyértelmű szükség van arra, hogy létrehozzunk egy felhasználóbarát, konszolidált verziót minden egyes jogszabály esetében. A szöveg olvashatóságával kapcsolatban eh, a bizottság beleegyezett, hogy 2014. júniusig elhoz, eh, eh, megalkotják a fogyasztóbarát szövegverziót. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez a dosszié és a TDI eh, fájl között összefüggés van, ott Fjellner úr a raportőr. A dömping ellenes és támogatás ellenes rendeletben beszélnek arról, hogy a vizsgálat során a tagállamokkal konzultáljanak-e, egyébként pedig a parlamentnek és a tanácsnak be kell nyújtani egy éves jelentést a rendelkezések betartásáról. Azt, is követ, azt a következtetést is, e, e, is levontuk, hogy az a TDI modernizálási fővizsgálatát meg kell valósítanunk. Szerintünk ez volt a helyes hozzáállás. Az Omnibus 1-ben a kereskedelem védelmével foglalkoztunk. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy amit elértünk, az a legjobb elérhető eredmény volt ezért remélem, hogy ennek segítségével sikeresen szavaznak a második olvasatban erről a tervezetről. A magam részéről teljes mértékben osztom a megállapításait, nagyon kemény munka volt, kemény tárgyalások előzték meg. Úgy gondolom, hogy amit csináltak, kiváló kompromisszum. Végül úgy gondolom, hogy a legfontosabb céljainkat sikerült elérnünk ennek a révén, és formális döntés erre lesz szükség. Nem tudom, hogy akkor a raportőr továbbra is megmarad-e. Tehát amennyiben nincsenek ellenvetések, akkor az első ö, olvasat óta a raportőrünk tovább megmaradt, tehát a második olvasatnál is megadom a bizottságnak a szót. Köszönöm szépen, és a bizottság nevében köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, Krisztut Rovolasszonynak, és köszönjük ezt a dokumentumot. A bizottság úgy gondolja, hogy a tanács álláspontja azt tükrözi, hogy a júniusi triológusnak kielégítő az eredménye, és ajánljuk, hogy fogadjuk el az ajánlásokat, hogy a lehető leghamarabb megvalósíthassuk a gyakorlatban is ezt a fontos jogi aktust. És szeretném a raportőrnek azt a megjegyzését hangsúlyozni, hogy konszolidálnunk kell még a szöveget, és a bizottság dolgozik ezen a szövegen, és e, a megfelelő időn belül, ahogy a trilógusban megegyeztünk, elkezdjük a munkát. Elnök, köszönöm szépen. Nem kell hangsúlyoznom, hogy mennyire fontos ez a dokumentum, és köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, hogy ilyen kitűnő munkát végzett a módosítók határideje. Remélem nincsenek módosítók. Ma délután 6 óra. De kérem. Kérem, ne merészeljenek módosítókat beadni, vagy nagyon megütik a bokájukat. Next item is Uh, next item is the uh, belongs to the, to the couple. It's Aztán az Omnibus 2-t illetően Leichtried úr a jelentéstevő, és azt hiszem, hogy ez ugyanaz, amiről Bent beszélhetne a raportőr részére. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Jörg Leichtried sajnos ma nem tud itt lenni, mert szükség van rá sürgősen Ausztriában, de nagyon örül annak, hogy a második komitológiai jogalkotási folyamatot letudjuk. Ez egy két éves jogalkotási folyamat volt. Első olvasat 2012. november 22-én került a parlament elé. 2013. június 15-én több triológusos tárgyalás után végre megegyezés látszott születni, és aztán következett a jogi átdolgozási munka, és utána a tanács november 15-én rábólintott. Úgyhogy ez egy egész hosszú folyamat volt, kedves kollégák. Mit jelent ez számunkra? Ez azt jelenti, hogy majdnem a mai napon van pontosan négy éve annak, hogy a Lisszaboni szerződést elfogadtuk, és most kezdhetjük el a gyakorlatban a komitológiát. Szerintem, és Jörg Leifried is egyetért, ez nem egy elfogadható késés. Jörg Leifried köszönetet mond a tanácsadó csoportjának, és azt gondolja, hogy a parlamentnek nagyon sok javaslata került bele a kompromisszumokba, különösen az öt éves korlátozás a bizottságra vonatkozóan, ami azt jelenti, hogy a bizottság jogalkotási folyamatban a delegált aktusokon keresztül ne szólhasson bele és Jörg azt javasolja, hogy módosítók nélkül fogadjuk el ezt. Elnök. Egyetértek a jelentéstevővel. Négy év túl hosszú idő. A bizottság késő reagált. A tanács felháborítóan későn reagált amíg elfogadták végre az álláspontjukat. És azt hiszem, hogy csak a harmadik fázisban, a triológuson, az egyetető tárgyalásokon haladtunk. Köszönet jár az ír soros elnökségnek. Szerintem jár nekik a köszönet. Ha nem ők lettek volna az elnökök, még mindig ott ülnénk az asztalnál. És Szeretném, ha jegyzőkönyvbe kerülne, hogy gratulálunk az ír soros elnökségnek. Aztán Colin Brown, bizottság. Köszönöm szépen a bizottság részéről. Köszönet Leifried úrnak az elvégzett munkáért, és a szakbizottságnak is, és a parlamenti tárgyalócsapatnak is köszönet jár. Ahogy Lange úr is rámutatott, a tanácsálláspontja triológus végeredményét tükrözi, tehát nagyon jó az eredmény, és üdvözlök azt, hogy ilyen gyorsan lezárultak a triológusos tárgyalások. Ugyanazt, amint az a konszolidációról mondtam, az Omnibus 2-re is vonatkozik, ami az időzítést illeti. Igen, nagyon sokáig tartott, túl sokáig, de a bizottságnak meg kellett várnia a komitológiára vonatkozó rendeleteket, hogy életbe lépjenek, és csak utána tudtuk a munkát elkezdeni. Igen, elnök. Az én kritikám az a tanácsnak szólt, inkább nem a bizottságnak. Természetesen Jörg marad továbbra is a jelentéstevünk, második olvasatban is. Van-e ellenvetés? Módosítok határideje ma délután 6 óra. És holnap szavazzunk az ajánlásokról. Hogy elfogadjuk a tanács által megküldött szöveget mert tényleg hűen tükrözi a triológusos tárgyalások eredményét. Hatos napi rendi pont. A három oldalú jelenleg folyó tárgyalások állása. Nincsenek itt az előadók, úgyhogy hagy ismertesem én az állást. a pénzügyi felelősségre vonatkozó jogi szabályozást illetően. Ez azt jelenti, hogy a felelősség megosztást újra kell szerveznünk, amikor egy külföldi befektető kárpótlást kap, hogy kit terhel az a felelősség, hogy a kártérítést fedezze. Novemberben esett erről szó, a következő triológus pedig november 28-án lesz a tanács épületében. Hagy mondjam el, hogy nem léptünk előre, és igazából nem tudom, hogy lehetséges előrelépni, Egyszerűen nem tudunk egyetérteni a tanácssal. A partnerségi eszközöket illetően itt az AFET a felelős szakbizottság. November 19-én volt egy triológusos tárgyalás, André Kiene asszony volt a raportőrünk, megegyezés született arról, hogy a célkitűzéseket hogyan kell megfogalmazni a függelékben. Úgyhogy gratulálok a raportőrnek. Association agreement. Um, I'm pleased to say that we reached the compromise agreement yesterday on first trilogue, so it was a very <laughs> brief one. Uh, the outcome of negotiations will be circulated uh,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 A módosítókat már megküldtük a bizottságnak és a tanácsnak. Hetes napi rendi pont. A Lisszaboni szerződés végrehajtása az Európai Parlament vonatkozásában ez egy vélemény az AFKO számára. Az AFKO jelentést készít, saját kezdeményezési jelentést a Lisszaboni szerződés végrehajtásáról az Európai Parlament vonatkozásában. A jelentéstevő Paulo Rangel Én magam is afkoltag vagyok, úgyhogy ott voltam, részt vettem a vitában, az első eszmecserében. Rangel jelentéséről. A jelentés tárgyi hatája csak a bizottsága való kapcsolatokat terjed ki. Tehát a bizottság és az Európai Parlament közötti eh, eh, kapcsolatokra a Lisszaboni szerződés életbelépését követően. Ezért a mi véleményünk, ez az én véleményem, eh, ugyancsak erre a tárgyi határa kell, hogy vonatkozzon, ahogy ezt a Felelős Szakbizottság meghatározta. Úgy gondolom, hogy az én véleménytervezetem a Lisszaboni szerződés által előidézett változásokra fog koncentrálni, nevezetesen a jogalkotási és nemzetközi megalapodások terén fog mozogni. A komitológiai változásokat is ideértve. Az intézményközi megállapodásokra épp úgy, mint az nemzetközi megállapodások, illetve az, inter, az intézményközi megállapodások letárgyalásában betöltött Európai Parlamenti szerep. Nyilván vizsgálni kell azt, hogy a parlamenttel szemben a társintézmények hogyan teljesítették új kötelezettségeiket, és hogyan értékeljük a Lisszaboni szerződés megvalósulását az Európai Bizottsággal eh, szembeti kapcsolatunkban. Nem hiszem, hogy negatív szemléletben kellene nyilatkoznunk. Úgy gondolom, hogy a mi értékelésünk összességében nagyon pozitív. Nem csak a Lisszaboni szerződés módosításait illetően, hanem különösen azt tekintve, hogy hogyan bonyolult ez, vagy bonyolódott ez le, azt hiszem, hogy lehető minden, lehető legtöbbet kihoztuk belőle. És a bizottság elkötelezetten teljesítette felelősségeit az új megállapodás hatája alatt. különösen szakbizottságunkat érintő területeken. Persze szeretném mindenkinek meghallgatni a véleményét, eh, ahhoz, hogy meg tudjam szövegezni a vélemény tervezetünket. Eh, van-e valakinek mondani valójában ezzel kapcsolatban? There also. Ön is ott volt, kollégám. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is tagja vagyok az AFKÓ-nak. Követem az ön logikáját. Nos, mi ugyanazt viszik tovább, amit egy jelentéstevő javasolt, ami az alapvető jelentés illeti. Ugyanakkor szeretném megemlíteni, hogy úgy gondolom, hogy az Európai Parlament is, ezért eh, az AFKO is nem foglalkozott eléggé, elég mélyen eh, ennek a jelentésnek a tartalmával, a témájával. Azóta, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépett, a parlament és a bizottság közötti kapcsolatokról beszélünk, azaz meg kell vizsgálni, hogy hogyan működött a e, szerződés, és elemezni kell ezeket a kapcsolatokat. Nem kell azonban úgy néz ki, hogy ebben a pillanatban, legalábbis a Afkószakbizottságban megmaradt e, továbbra is e, az, alap, az eredet alapgondolat, Nyilván elmondjuk majd a véleményünket ezzel kapcsolatban, de meg kell nézni, hogy mi történt ebben a négy évben. Úgy gondolom, hogy ezt a részt fel, felül kell vizsgálni, és sokkal több javaslatot kellene a szövegbe beépíteni, mert úgy gondolom, hogy a lehetőségeket nem használtuk ki teljesen. Thank you. Maritje. Köszönöm szépen, Salke. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez a kezdeti szakasz továbbra is, de egyetértek, hogy elviekben fontos, hogy a Lisszaboni szerződés nagyobb hatáskörökkel ruházta fel a parlamentet, ennél fogva tehát erősebben eh, szólalhatnak meg az állampolgárok is. Beszélnünk kell a parlament szerepéről. A tárgyalások során különösen az átláthatóság vonatkozásában úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha proaktív módon elébe mennénk a dolgunk, dolgoknak, megkeresnénk azt, hogy hol mutatkozik nyílás, és be, be kellene lépnünk a transzparenciával kapcsolatos tárgyalásokba. Ez bármilyen szerződés, minden megállapodás kapcsán fontos lenne. Még valami, az szerintem fontos, hogy nézzük meg kontextusban, hogy a kereskedelmi politika, a, a, a külügyi e, tevékenység egyéb eszközei e, között hova fér be, hogyan illeszkedik ezekhez. Vannak politikai jellegű e, megállapodások, vannak feltételes klauzulák, például az emberi jogokra vonatkozó kitételek. Ez a külügyi szakpolitikák területe aggasztó számomra, hogy egy csomó esetben beszélünk kondicionalitásokról, feltételekről, emberi jogokról, gyermekrabszolgaságról, hogy akarjuk ezeket felszámolni, de a gyakorlatban ezek nem mennek át. Nagyon sok bilaterális szerződésünk volt. A harmadik országok tökéletesen megértik, hogy nincs más dolgok, mint bólingatni, mert hiszen az életbe senki vissza nem megy hozzájuk, hogy azt mondja nekik, hogy na, azért vigyázzatok, mert amit csináltok, az nincs összhangban a, a megállapodása. Tehát eh, hagyjuk abba azt, hogy vizet prédikálunk és bort iszunk. úgy gondolom, hogy ha papíron van csak ennek élete, az a gyakorlatban még több fájdalmat, még több bajt okoz az érintett embereknek. Tehát meg kell vizsgálnunk a külügyi instrumentumok vonatkozásában is, hogy mi hova illeszkedik. Köszönöm, de Martin. Igen, rövid észrevétel az előbbi két hozzászólás folytatásaképpen. A bizottság eléggé nyíltan és rendszeresen tájékoztat bennünket arról, hogy a kereskedelmi megállapodásnál hol, hol állnak a, megállap, a tárgyalások. Ugyanakkor eh, vannak eh, esetek, amikor a tárgyaló feleink azt mondják, hogy amit a bizottság elmond nekünk, az nem az, ami a tárgyalóasztalnál történik. Én úgy gondolom, hogy eh, továbbra is fejtsünk ki nyomást, nem azt mondom, hogy vegyünk részt a tárgyalásokon, de a, a raportőr például csak úgy, mint megfigyelő, hát legyen jelen. Tehát nehogy, nehogy más kerüljön a tárgyalóasztalra, mint amiről tájékoztatnak bennünket. Maximális átláthatóságra kell törekednünk. Bent Lange úr. Elnök úr, köszönöm a szót. Számomra eh, fontos aspektus, hogy eh, eh, hangsúlyt adjunk az európai szakpolitika következetes voltának. Ez mindenképpen fontos például a mezőgazdaságnál, a külügyi szolgálatnál. Úgyhogy itt volna még javítani való elnök. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Valóban mindegyik nagyon értékes volt. A véleménnyel kapcsolatban nem hagyhatom figyelemen kívül, mert én magam is ott voltam, hogy a LIBE jelentéstevője csak a bizottságra szorítkozik, mert úgy gondoljuk, hogy a Lisszaboni szerződés megvalósításának egyéb aspektusaival máshol foglalkoznak, nem ebben a jelentésben. Tehát igazából nem tudom, hogy hogyan is lehetne túllépni ezt a fajta hatályt. Ezt a bizottság maga fogalmazta meg. Ha ragaszkodnak hozzá, akkor megpróbálom ennek ezt utána nézni, de szerintem nem sok értelme van mert hiszen lehet, hogy túl messzire vezet. Például én azt támogatom, hogy próbálkozzunk meg nyomni a tanácsot egy intézményközi megállapodás irányában. De ennek, ennek nagyon alapos indokláson kell nyugodnia. Elviekben ellen állok. Nem akarom, hogy a hatályt kitágítsuk. De ugyanakkor mondom, nem hagyhatom figyelmen kívül, hiszen ott voltam, hogy a LIBE szakbizottság által megfogalmazott hatály csak a bizottságra vonatkozik. A transzparencia, az átláthatóság teljesen egyértelműen igen, támogatom, annyira is, hogy szerintem ott előrelépést, javulást tapasztalhatók az utóbbi időkben. Volt az a bizonyos, nagyon sajnálatos akta kudarc, ahol az átláthatóság sérült. és mi azaz a bizottság. Ugye kapcsolatban vagyunk az érintett felekkel, nagyon tág, nyitott, megszólítjuk a, a nagy közönséget. A tárgyalások előtt és után hozzáférünk a bizottsági anyagokhoz. Szerintem ez most az első alkalommal következik, következett be, tehát jó irányba megyünk, van még javítani való, de szerintem jó az irány. Ezt a pontot mindenképpen a tárgyalasztalon kell tartani. A kondicionalitás az, hogy feltételeket szabunk, és ellenőrizzük ezeknek a feltételeknek a teljesülését. Csak kolléganőnknek tökéletesen igaza van, úgyhogy a, szerző, a kereskedelmi szerződésekben, megállapodásokban is kell bizonyos feltételeket ö, belefogalmazni, és ezeknek a teljesülését ö, ö, ellenőriznünk kell, hiszen nincs kötelező hatályú mechanizmus, azonban a politikai hogy úgy mondjam, puvoárunkat használjuk fel, és próbáljunk meg utána menni, hogy amit beírtunk, az megvalósul-e. Mert hiszen a bizottság megfogalmaz bizonyos feltételeket, de hát ez nem mentesít bennünket azon kötelezettségünk alól, hogy rendszeresen felülvizsgáljuk azt, hogy a kereskedelmi megállapodásokban levő feltételek teljesülnek-e. E, erről egyébként e, szervezünk egy e, meghallgatást, és talán ez a kezdete annak, ami később szabályos vagy rendszeres felvizsgálata lehet a kereskedelmi szerződések feltételeivel kapcsolatos vizsgálatnak. Én a magam részéről nagyon is támogatom, hogy a feltételeknek egy ilyen erősebb végrehajtási mechanizmusa lehessen. A bizottságra politikai nyomást gyakorlunk, és elvárjuk, hogy a bizottság és az egyéb érintett felek rendszeresen számoljanak be a azon feltételek teljesüléséről, amelyeket belefogalmaztunk a kereskedelmi megállapodásokba. Ez legyen a mi véleményünk. Hát rengeteg megállapodás van. A parlamentben nincs még egy ilyen, ilyen bizottság, ahol ennyi megállapodás született volna. Úgyhogy legyünk erősek. Vizsgáljuk felül azokat a bizonyos feltételeket, amelyek a megállapodásokban benne vannak a véleményünkben legyen benne a precedens, ami utal a Kolumbiával és Perúval létrejött megállapodásra. Ugye nyomást gyakoroltunk mi parlament, Kolumbiával és Perúval, mi tárgyaltunk velük olyan, olyan kötelezettségekről, amelyek benne vannak a nemzetközi jogban, annak érdekében, hogy tegyünk már egy lépést előre, és további kötelezettségvállalásokat akartunk látni a munkajoggal kapcsolatban, különösen például Kolumbiában a szakszervezeteknek a jogosultságaival. Erre büszkék vagyunk egyébként. Ez nem csupán egy vívmány, hanem tekinthető precedensnek is. következő tavasszal megyünk vissza Kolumbiába és Peruba. Én úgy érzem, hogy pozitív módon ö, lepődünk majd meg, hiszen a kezdeményezésünkre gyakorlatilag nagyon pozitív reakciót kaptunk, és a munkajogok területén, különösen Kolumbiában nagyon pozitív irányba mozdultak el a dolgok. Úgyhogy ez legyen a véleményünknek az egyik eleme. Ami a megfigyelői státuszt illeti, a parlament megfigyelői státuszát a tárgyalások során. Hát, vannak fenntartásaim. Semmi okom azt hinni, hogy a bizottság nem adott nekünk teljes körös és, és mondjuk pontos tájékoztatást arról, hogy hányadán állunk. Egyébként, ha megnézzük, hogy pillanatnyilag hány tárgyalásban vagyunk benne, a, a jelentéstevőink, meg én magam is. Ugye, az, hogy ott üljünk a tárgyalásoknál, csak azért, hogy, hogy valaki hallgassa a dolgokat, hát ez igen erős követelmény, de nyitott vagyok. Nyitott vagyok, nem csak a magunk érdekében, hanem mondhatom, hogy ez érinti az összes többi szakbizottságot, akik a nemzetközi tárgyalásokban vannak, különös tekintettel az AFET-re. Tehát nem, ha már mozdulunk, akkor nem szeretném, hogyha én egyedül lépnék, hanem kinyújtjuk a kezünket a többi szakbizottság felé, megpróbáljuk őket is szóra bírni, megkérdezzük tőlük, hogy na ők hogy gondolják. Ez egyébként egy merész lépés lesz. Ez a parlamentnek az állásfoglalása legyen, nem pedig bizottsági szint. A, van egy ö, ö, eljárás, amit elfogadtunk, hogy a bizottsággal és a tárgyalóval miféle viszonyban vagyunk, ezt egyértelműen eh, el kell fogadnunk. Egyébként a magam részéről elmondom, hogy eh, ez a konstrukció teljesen kielégítő a számomra, hiszen a bizottság nem jön ide a tárgyalások eh, előtt, de azonban utána tájékoztatnak minden fejleményről, ami bekövetkezett, és hozzáférek minden keletkezett dokumentumhoz. A bizottság gondolkodik azon, hogy netán megosztanák velünk az USA tárgyalási anyagokat, és hát persze ehhez az USA oldaláról is kell hozzájárulás. Jó lenne, hogyha megoszthatnák a dokumentációt. Hát nyilván a tagállamok nyomás alá helyezik a bizottságot, mi meg ugyanazt csináljuk a magunk részéről. Remélem, hogy előbb-utóbb eh, megkapjuk az engedélyt. Nem, nem azt mondom, hogy adják ide, hanem engedjenek betekintést ezekbe az anyagokba, mert hiszen tudjuk, hogy keletkeznek ezek az anyagok a saját anyagainkat ismerjük, ez a birtokomban van, de az amerikai dokumentációt eh, nem, nem ismerjük. A tárgyalások következő körében eh, élesre fordul a dolog. Tehát azt preferálnám, hogy progresszív módon fokozzuk és erősítsük az információ áramlást a bizottság és a parlament között, azaz mi közöttünk. Tudják, hogy nagyon fontos számomra a hatalmi ágak szétválasztása. Nekünk az a dolgunk, hogy ellenőrizzük, monitorozzuk a tárgyalásokat, tehát nem, nem osztózunk a tárgyalásokban. Ez a, ez a bizottság ne legyen már felelős a tárgyalások kimeneteléért. Ugye ez a hatalmi ágok szétválasztásának egyik alapkövetelménye. De ezzel együtt nyitott vagyok, beszélhetünk arról a javaslatról, amit David Martin tett az asztalra, hogy, hogy nézzük meg, hogy hogyan tartjuk a kapcsolatot a bizottsággal. Köszönöm szépen, Sander Pét, úrnak adom meg a szót van egy eh, feljegyzésem Robert Radektor, abban azt írják, hogy januárban, februárban eh, lesz egy ülésünk erről, pontosabban egy meghallgatás a kereskedelem eh, szakpolitikájával kapcsolatos döntésekről. Tehát elképzelhető, hogy februárban ez sorra kerül. Szerintem a mi általunk készített vélemény tekinthető ennek a, a jövendőbeli megbeszélésnek az előkészítéseként. hiszen a tanulságainkat a következő parlament is megszívlelheti. Köszönöm szépen, amikor Egyetértünk abban, amilyen pozitívan ön értékelt az együttműködésünket a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta. Úgy gondoljuk, hogy ez nem csak nagyon pozitív eredményekre vezetett kereskedelmi megállapodások tekintetében és az eldöntött jogalkotási folyamatok tekintetében, hanem nagyobb felelősségvállalást is hozott magával. Nyilvánvaló, hogy ebben az összefüggésben áttekinthetőség, átláthatóság, információ, áramlás, eh, a tegyelási eh, eh, mozgástér kiegyensúlyozottsága és a nyilvános számok érhetőség tekintetében van még mit fejlődni, de sokat tanulhatunk ennek a négy nap, évnek a tapasztalataiból, amióta együtt dolgozunk a szerződés módos hatályba óta úgy gondolom, hogy az INTA és a bizottság a szakbizottság titkársága is nagy lépéseket tett előre annak érdekében, hogy mi is a lehető legszélesebb információt, tájékoztatást kapjuk meg. Olyan mechanizmusokra is szó van, amelyek például a TTIP tárgyalások során egyre jobban működnek. Az elmúlt néhány évvel megtanultuk ezt a folyamatot, és nyilván további tanulságosik lesznek, tanulságok is lesznek. Úgy gondolom, hogy eh, az eddigi sikerek egyik oka Lisszabon óta az, hogy eh, jobban megértettük a különböző intézmények eh, alapvető szerepét. Nem lehet meglepő, de a bizottság elég közel áll a saját értékelésében az elnök úr által megfogalmazottakhoz. Örülünk annak, hogy van lehetőségünk jelentést tenni rendszeresen a parlament felé. Nem tudom, hogy annak van-e értelme, hogy a parlament jelen legyen a bizottsági üléseken, ez kicsit összezavarja a viszonyokat. Minden esetre ez az első eh, kísérleti tapasztalat eh, igen hasznos volt, úgy gondolom, hogy a következő bizottsági, illetve parlamenti mandátumok eh, során erre majd építeni lehet. Elnök, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a véleményünk kulcsfontosságú lehet az AFKO jelentéshez mégpedig azért, mert mi foglalkozunk a nemzetközi megállapodásokkal, és olyan előrehaladásra tettünk, voltunk képesek, amely, amelyet más bizottságok nem tudtak utánozni. Tehát vezető szerepünk van, és úgy gondolom, hogy a véleményünk így befolyásolhatja a Roger jelentést az AFKO-ban. Hiszen mi vagyunk azok, akiknek tapasztalata van sikertörténetről számolhatunk be, van valamit elmondanunk a többieknek, hagyj tájékoztassam önöket egyúttal, hiszen idevág a témához, hogy az hozzájárulási eljárással kapcsolatos szabályok, amelyekről az AFKO tárgyalt. Nos, ebben magam is jelentősen részt mind az AFKO-ban, mind a bizottsági elnökök konferenciáján. Az eredmények esetre nagyon pozitívak. A héten született meg a szavazási eredmény az AFKO-ban. Nem került törlésre a rendelkezés, hanem ráadásul ehhez képest és számomra érdekes gondot is felvetődött, a parlament a felelős szakbizottság közvetlen javaslatára úgy dönthet, hogy egy évre felfüggeszti a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos eh, eh, egyetértési eljárás csak azért, hogy egy kicsit eh, lehűtse a politikai atmoszférát. Úgy gondolom, hogy ez egy jelentős előrelépés, illetve eredmény. Az már megszavazta Úgy gondolom, hogy ezzel nagyon is elégedettek lehetünk. Elfelejtettem valamit a kometológiával kapcsolatban. Ott azért a teljesítményünk vegyes volt. Úgy gondolom, hogy mind a bizottság, mind a tanács képes volt arra, hogy eh, a végrehajtási rendeleteket eh, eh, rendeletekkel visszaéljen. Zajer úr kontológiai jelentése, Zajer úr jelentése kontológiai folyamatról, ugye komolyabb követelményeket, kritériumokat javasol a, a végrehajtási és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elválasztásában a végrehajtási aktusokat soha nem szabad á, ö, nem megfelelően használni. Szájer tevő kicsit lágyabban vagy puhában fogalmaz, mint én, de ugyanarról van szó mindannyian tudjuk, hogy a bizottság és tanács miért szereti, hogyha végrehajtási rendeletekkel tudnak kormányozni, mert akkor nyilván mi nem vagyunk ott. Ez világos. Ezért a bizottságnak az az érdeke, hogy ne legyünk ott a parlament részéről, a tanács pedig nyilvánvalóan egyetért a bizottság részrehajló véleményére Személy szerint én mindig is kezdetektől fogva küzdöttem a, a végletes rendületekkel való visszaélés ellen. Néhány dosszi esetében sikerült is korlátozni a végletes rendeletek felhasználási körét. A Lisszaboni eh, megállapodás eh, végrehajtása, illetve ezzel kapcsolatos jelentés során azonban nyilván ennek hangot kell adnunk és tovább kell hangsúlyoznunk a különbséget a végrehajtási rendeletek és a felvontozáson alapuló jogi aktusok között. Not yet. Akkor menjünk tovább. The consideration of draft report, yes, in December. akkor a jelentés tervezet, a véleménytervezetemet körbe fogom küldeni a következő decemberi ülésünk előttig. 8-as napi rendi pont. Ez egy olyan vélemény, amelyet az Econ számára készítünk. Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között és szabályok alkalmazására vonatkozó együttműködésről szóló megalapodás megkötése. Eredetileg kaptuk ezt a jelentést, de az rossz döntés volt. Én magam egyeztem abba bele, hogy illetve egyetérthetem azzal, hogy ez az ECON kompetenciája, de azért úgy döntöttünk, hogy e, jelentést azért készítünk, mert hát mégiscsak kihat a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokra, amelyeket Svájccal ápolunk. A svájci fél úgy döntött, hogy felfüggeszti az eljárást. Egyéni adatvédelmi kérdések miatt. De mint hogy az ECON a felelős bizottság, és ők nem függesztették fel a folyamatot, az eljárást, ezért nekünk mégiscsak el kell készítenünk a véleményünket az Econ anyagához. Az Econ eh, eh, ajánlatövé George Kutas, aki Georgia Szabin Kutas, aki eh, a mi szakbizottságunknak is tagja. De természetesen magunk részéről csak az ügyek kereskedelmel kapcsolatos vonalkozásaival fogunk foglalkozni amint azok Svájc és az EU között fölmerülnek. Nyilván a verseny és az együttműködés csak a a legfontosabb ügyek közé tartozik, amelyeket az Európai Unió eh, támogat, ezért nem csak, eh, hogy örömmel fogadjuk az EU-svájci együttműködési megállapodást, de szeretnénk nyilván arról is beszélni, hogy milyen pozitív hatásai vannak ennek, nem csak az EU és Svájc között, hanem hát azért is, mert ez precedens teremt arra, hogy már e, e, rendszeressé válik az együttműködési e, szálak hangsúlyozása a kereskedelmi kapcsolatokban. Kutas úr nincs itt, az Ekon ülésén van, mert ott jelentéstevő. Az állásfoglalás szerintem jó, mert második generációs együttműködési verseny szeretne több oldalú együttműködési rendszereket kidolgozni, amelyek a, ehhez persze szükséges az is, hogy a bizalmas dokumentumok e, e, megosztásával kapcsolatban megfelelő mechanizmusok álljanak rendelkezésre. Svájcnak pont ezzel kapcsolatban voltak aggájai az állásfoglalás Kínával is foglalkozik, mert Kína a saját versenypolitikáját, a saját e, ipari politi- iparpolitikai céljainak az elérésére használja föl. Véleményem szerint három javaslatot kellene, megfog- módosított kellene megfogalmaznunk a kutas jelentéséhez. Rengeteg lehetőségünk lesz persze Kínával foglalkozni. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy a Kínára való új mutogatást egy Svájca való megállapodásból nyugodtan töröljük ki. Másrészt meg kellene erősíteni a szöveget a Kínával való együttműködés tekintetében, hivatkozzunk arra az egyetértési megállapodásra, amelyet eh, Kínával kötöttünk, tehát hogyha Kínát említjük egyáltalán, és Svájccal kapcsolatos van, akkor azt pozitívan tegyük. Ászli. Harmadsorban kérjük meg a bizottságot és a tanácsot, hogy a versenypolitikai szekciót jobban domborítsa ki a szabadkereskedelmi egyezményben. Ez megfelel annak, amiről az előbb beszámoltam, nevezetesen, hogy a verseny az folyamatosan jelenlévő pillére legyen a politikáknak. Van-e megjegyzés, kérdés? Azért kérdezem, mert a szövegemet elő kell készíteni. Paul Murphy, igen, az Európai Unió svájci megállapodást, illetve lenne egy kérdésem a bizottsághoz. Ez csak a kartel és tröszt ellenességre vonatkozik? Mert ha igen, akkor ezt üdvözöljük. Nyilvánvaló, hogy határon átnyúló regió, intraregionális és interregionális kartelek is léteznek, és ezzel kapcsolatban voltak problémás esetek is, és a svájci hatóságok döntése pozitív hatással járt a fogyasztóvédelemre. De ezen kívül más versenyjogi aspektusai, mint az állami segélyek, és így tovább, benne vannak ebben a dokumentumban. Elnök, akkor hallgassuk meg a bizottság válaszát. Holger úr. Nem, Ditman úr. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést. Egész egyszerű a válasz. A megállapodás csak adminisztratív együttműködésre vonatkozik. A versenyjognak csak a kartel tröszt ellenességi aspektusaira koncentrál az állami segélyekkel nem foglalkozik. november 5-én tekintjük át a szövegtervezetet, a módosítók határideje november 27-28. Nem, az állásfoglalási módosítók határideje december 5-e. Kilences napi rendi pont. Grönland részvétele a Kimberli folyamat tanúsítási rendszerében. Ehhez kapcsolódik a tízes pont is, Grönland részvétele a Kimberli folyamat tanúsítási rendszerének végrehajtásában. Mi vagyunk a felelős szakbizottság. Ez a gyémánt kereskedelemről szól ez az egyezmény, amely lehetővé teszi a gyémántok tanúsítását, hogy nem vér gyémántok. Ezek pozitív fejlemények a gyémánt kereskedelem területén, amelyet most a Kimberley folyamat keretében folytatunk. Is not an independent state, is territory under Grönland nem független állam, hanem Dán protektorátus, de mégsem része az Európai Uniónak. Így van egy kis problémánk. A javaslatom egyrészt az lehetne, hogy tekintsük úgy Grönlandot, mintha része lenne az Uniónak, és ezzel automatikusan lefedi a Kimberley folyamat, ha nem, akkor nem bányázhatják ki a nem régen felfedezett gyémánt készleteiket. Pedig Grönland nagyon szeretné, ha ezt megtehetné. Grönland egy nagyon szegény terület, itt 5-6 ezer lakosa van, és főleg halászatból élnek, és nyilvánvalóan ebből nem tudnak megélni. Úgyhogy szükségük van a segítségünkre. A megoldás az nagyon kreatív, és szerintem nem kellene, hogy <clears throat> ellenezzük ezt. Tehát a szerződés hatájáig és erejéig Grönlandot Európai Uniós területnek tekintjük. I leave the, the floor to you. Megadom önöknek a szót. Van-e elemetés? A van -e ellenvetés a bizottság javaslat ellen? Kaspari úr. Nos, én azt hiszem, hogy minnyáján tudjuk, hogy a Kimberly folyamat milyen nagy hozzájárulást jelent a mm, gyémánt folyamat megtisztításához, és hogyha még egy ország csatlakozik, akkor jó irányba halad a folyamat. De mindnyáján tudjuk, hogy a Kimberly folyamat csak része a megoldásnak, még nagyon sok minden kérdést meg kell oldanunk. De akkor is minden ország, ami csatlakozik, az pozitívum, úgyhogy üdvözölném az ön által javasoltakat, és egyetértek. Thank you very much. Köszönöm szépen. The, the more countries, the more um, people come into the Kimberley. Minél több ország csatlakozik a Kimberley folyamathoz, annál jobb. Kondás asszony a bizottságtól. Thank you, Honorable Chair. I'm not Maria Kondás. Nyilvánvalóan nem Kondás asszony vagyok, a kollégája vagyok, de azért hagyd mondjak néhány szót a bizottság nevében. Először is köszönjük szépen a bizottság tagjainak, hogy támogatják ezt a javaslatot. Az önök támogatása egy lépéssel közelebb hoz minket az a megoldáshoz, dologhoz, amit javasoltunk, és ez lehetővé teszi, hogy Grönland az EU-ba exportáljon nyers gyémántot, és így bevételre tegyen szert a grönlandi népesség javára. A bizottság szívesen megvizsgálja, hogy az információcserét hogyan lehetne javítani a Kimberley folyamat keretében a parlamenttel, és amint ezeket a javaslatokat elfogadják, a Kimberly folyamatra vonatkozott rendelet konszolidált verzióját elfogadjuk. Köszönöm. Elnök. Rendben, két dokumentumunk van. Az egyik lehetővé teszi, hogy Grönlandot EU-s területként tekintsük. Erre kell először rábólintanunk, a második pedig a Kimberley folyamat tanúsítási rendszerének végrehajtására vonatkozó rendelet módosítása. Ez egy jogalkotási eljárás, társ ö, jogalkotók vagyunk. A tanács tájékoztatott minket, hogy nem fognak módosításokat beadni, a rendeletre vonatkozóan tehát akkor mi sem, és akkor így egy felgyorsított eljárást folytathatunk le. És még az, ez a parlament fogadhatja el a végeredményt az unió érdekében, úgyhogy tegyünk meg, meg mindent annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb lezárjuk ezt a folyamatot. Tehát bólintsunk rá a tanácsnak, a tanácsi döntése, és ne adjunk be módosítót arra, hogy a bizottság mit gondol a kimberi folyamat tanúsítási rendszerének végrehajtásának módosításáról. Ha egyetértem velem, akkor egy gyorsított eljárást javasolnék és remélve, hogy egyetlen módosító sem érkezik be, de ami beérkezik, annak a határideje november 29-e 12 óra, szavazni pedig december 17-én fogunk. Nincs ellenvetés, köszönöm szépen. Hát, ami levenő a 11-es napi rendi pontot azt elhalasztottam, meg is magyaráztam, hogy miért a koordinátoroknak levelet küldtem ez ügyben, azt illetően, hogy elhalasztom ezt a napi rendi pontot, és a tanácsnak is levelet küldtem, hogy tisztázzák, hogy mi a jogi alapja ennek az ügynek. Nem értem, hogy a tanács miért ragaszkodik hozzá, hogy módosít tartsák ezt a szerződést. Item 12. 12-es napi rendi pont. Statisztikák. A harmadik országokkal folytatott külkereskedelemre vonatkozóan. Ez egy kiigazítási dokumentum, egy kiigazító dokumentum, delegált és végrehajtási aktusokat illet. A múltban ö, vizsgálati jogunk volt, ez egyfajta delegált aktusnak minősült a Lisszaboni szerződés előtti időszakban lehetővé tett a bizottság számára, hogy szabályokat, rendeleteket alkosson, végrehajtási aktusok segítségével. Ennek a gyakorlatnak véget kell vetni, és a bizottság azt javasolja, hogy delegált aktusokkal helyettesítsük azokat a eljárásokat, ahol korábban a bizottság felülvizsgálati döntési hatalommal élt. De két helyzet az kivételt képez. Három problémám van ezzel kapcsolatban. hogy ezt a két derogációt ezt nem tudná -e lefedni ugyanúgy jogi aktus, mert véleményem szerint itt is ugyanazról a helyzetről van szó, nem administratív aktusokról. Másodszorban hogy a komitológiai szabályai szerint, ami azt mondja, hogy a felülvizsgálati eljárást alkalmazni lehet ugyan, de azt is lehetővé teszi, hogy egy úgynevezett tanácsadási eljárást alkalmazzanak indokolt esetben. Ezen kívül a delegált aktusok megvalósítására szükség van egy határidőre, de a bizottság nem javasolt határidőt, és amint tudják, a parlamentben alapértelmezésként 5 évet veszünk alapul a delegált jogi aktusokra. és utána az öt éves periódus után meg lehet újítani a delegált jogi aktust. Aztán az írásos eljárás, a parlament ezt nem támogatja, úgy, ahogy az a komitológiai szabályokban szerepel, ugyanis a szabályok lehetővé teszik, hogy bizonyos specifikus esetekben a szabályok, eltérhetnek az írásos eljárástól a komitológia területén, és többször is ragaszkodunk hozzá, néha sikeresen meg kell, hogy mondjam, hogy az írásos eljárást valami könnyebbre cseréljék le. Úgyhogy én, mivel én vagyok a felvettem ezeket a kérdéseket. Úgyhogy üdvözlöm a bizottságnak a döntését. However late. Igen, hát bizony épp ideje volt, hogy beadják ezt. Én pedig önök elé tártam a javaslataimat. Ez a bizottsági javaslatnak a a kiegészítésre. Most megkérdezzük a bizottságot. Fyodorova asszony. Elnök úr, köszönjük szépen. Nincs közlendőnk ebben az időpontban. Köszönöm szépen a lehetőséget. De akkor ezek szerint nem támadják a delegáltaktusokkal aktusokkal vonat, kapcsolatos interpretációkat? A a bizottsági álláspont kiderül a dokumentumokból. Szerintem a folyamat későbbi szakaszában fogunk majd erre visszatérni. Miért preferálják azt, hogy inkább a tagállamok kontrollálják önöket? Inkább vállalják azt, hogy ez a parlament gyakorolja önök felett nyíltan a kontrollt. Nincs ilyen preferenciánk, uram. Lényeges és nem lényeges jogalkotási elemek között teszünk különbséget. A jogi javaslat előkészítése során nagyon hosszas viták voltak technikai szinten, tagállami szakértőket voltunk bele a folyamatba, annak érdekében, hogy közös álláspontot alakíthassunk ki a tekintetben, hogy mi minősül lényegi elemnek, és mi minősül nem lényegi elemnek. Ezzel együtt az eszmecserének még nincs vége, hiszen ahogy a tanács szintjén láttuk a jogalkotási folyamatot, úgy tűnik, hogy inkább preferálják a megvalósítási aktust. Mi azonban a bizottságnál különbséget teszünk a jogalkotás lényegi és nem lényegi elemei között. Úgyhogy mérlegeljük a különféle jogalkotási eljárásokat. Nálunk a parlamentben e, a, mindenképpen a, az egyértelmű kritériumokat preferáljuk. Köszönjük. 15-ös e, napirendi pont következik. Delegáció küldöttség Indiába. ennek a vezetője lesz Pavel Zalewski kollégánk, alelnökünk nincs itt a teremben. Nem tudom, már elkészült a, az úti jelentés? A, az indiai küldöttség jelentését megtalálják az anyagaikban, nincs hozzáfűzni valam, én nem vettem részt az úton. észrevételek? A küldöttségnek a jelentésével kapcsolatban van-e észrevétel? Well, no memory. A küldöttségnek eh, nincs eh, jelen tagja. A felsorolt személyek vettek részt az úton és McIntyre asszony, aki a néppárt részéről az indiai kapcsolatokért felelt. Még valami a korábbi eh, dossziéval kapcsolatban, ott nem mondtam el a módosítók határidője, ez a statisztikai eh, egyeztetésről szól. Eh, csütörtök, eh, december 5-e, eh, 18 óra a módosítások benyújtásának a határideje. Well, we come... Uh, Nos, végeztünk azzal, ami a de Hucht biztos úrral tartandó megbeszélés előtt a munkánk tárgya volt. Ő azonban nem tud ideérni 11.30 előtt, úgyhogy van egy szabad óránk. Kérem, szíveskedjenek visszajönni egy óra múlva, hiszen de Gucht biztos úr fontos dolgokat akar megosztani velünk. Genfből, Dohából jött, és hát elég bánatos hírei vannak. És a tippel kapcsolatban is érdekeseket mond. Várjuk Önöket vissza 11 óra 30 egy óra múlva.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

épület Köszönöm.

üdvözlő.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

Kollégák, hölgyeim és uraim, szíveskedjenek helyet foglalni, visszatérünk a munkához. De Gocht kereskedelmi biztos úr a társaságunkban van, szívesen üdvözöljük, uram. Köszönjük, hogy eljött ehhez a bizottsághoz, és rögtön meg is adnom a szót. A megállapodásunk szerint a legfontosabb nyitott kérdésekről beszélünk majd. nem tudom, mentesítsük biztos urat attól, hogy Ukrajnáról és egyebekről tájékoztasson bennünket? Mindenesetre megadom a szót. Tehát Genfről. Oké, okay. okay, I'm, um, I'm ready. Természetesen nagyon szívesen megteszem, amire kérnek információval szolgálok Ukrajnáról és a VTO ügyeiről, csak úgy mellesleg mondom, az Európai Parlament képviselői, ja, képviselői Indonéziában ott lesznek, nem tudom, hogy ki jön önök közül, de azt láttam, hogy az EP-ből tíz képviselő ott lesz. Jelenleg létezik egy szöveg, amely mindenre kiterjed. Először is a kereskedelem elősegítéséről. Ebben bizonyos korlátozott számban vannak zárójelek, de azért továbbra is vannak benne zárójelek. Hogyha azonban jobban megnézzük azokat a zárójeleket, a kereskedelem elősegítéséről szóló szövegben nem elvi kérdésekről, hanem inkább technikai kérdésekről van szó. Ezeket tartottuk zárójelben. Itt ugye továbbra is mondjuk úgy, hogy a tárgyalási pozícióinkat erősítjük ezzel, ez egy bevált technika. Tehát nem elvi kérdésekről van szó. Tehát, hogyha az összes többi kérdés megoldódott, akkor ez sem lesz nehéz én már véglegesíteni az egyéb fejezetekről is van egy szöveg, valamint van egy a biztonsági kérdésekről. A kereskedelmi biztonsági szöveggel kapcsolatban azonban még nem született megállapodás. Ez végül is a következőre lyukat ki. Az indiaiak azt kérik, hogy legyen egy további kivétel a mezőgazdasági disziplinák vonatkozásában. Ezt támogatja a történelmi G20-ak csoportja, és az amerikaiak azok, akik leginkább ellenzik, de most már azért közeledtek az álláspontok. Az, volt egy időpont, amikor úgy gondoltuk, hogy már majdnem van egy megállapodás, amelyben a jelen helyzetet tovább kitoljuk egy további négy éves periódusra. A horizontális disziplinákat alkalmaztuk volna. Ez ugye hagyott volna némi bizonyos teret a idézőjelben vett diszkriminációra. Nagyon is érzékeny volt ez az egyensúlyi helyzet, most úgy tűnik, hogy az indiaiak többet követelnek, ki kell várnunk a holnapot. E, a holnapi ülés során kiderült, hogy az indiaiak hányadán állnak, hol tartanak. Ez attól függ, hogy a kabinet Delhiben e, az ülés során mire jut. A TRQ e, kapcsán ez is egy Eh, egy olyan téma volt, amelyet eh, kezelnünk kellett. Itt úgy tűnik, hogy eljutottunk a megállapodásig. Mellesleg az Európai Unió eh, jelentősen megpróbált segíteni. Gondoljunk vissza az EU-Japán csúcsra. Most Japán belépett abba a csoportba, akik hajlandóságot mutatnak arra, hogy játsszák a játékot, és lassan összejön az a kritikus tömeg, ami a továbblépéshez kell. Itt ugye tarifált kvótákról van szó, és vannak bizonyos kvóták, amelyeket még nem töltöttek fel. Mondjuk 50 ezer tonna mehet Brazílba, Brazíliába akármiből, majd Brazília kitölti ezt a kvótát. Eh, az a lényeg, hogy a legkevésbé fejlett országok kapják meg a prioritást, azok éljenek a kvótákkal. Ott ugye eh, eh, bizonyos mennyiségeket nagyon alacsony tarifánál szeretnének alkalmazni. Ez egyébként a fejlődő gazdaságok esetében alkalmazták. Kína nem akarja ezt játszani, mert ők tulajdonképpen saját magukra mondják azt, hogy ők a fejlődő országok. Japán csatlakozott, tehát néhány napon belül, mert gyakorlatilag tényleg erről van szó, Bali előtt vagyunk, úgy tűnik, hogy az Omen nem túl rossz, a dolog kivitelezhető, nem akarunk Baliban túl sokat tárgyalni, de muszáj lesz tárgyalnunk. Van dolog, vannak dolgok, amelyek technikailag kivitelezhetők, mert ha egyszer létrejön egy politikai egyesség az élelmiszerbiztonságról, ez a tisztségviselőjének újabb álmatlan éjszakákat fog okozni, de hogyha a bolygó megköveteli, a bolygó érdeke megkívánja, akkor meg kell tennünk. Nos, tehát a következő napokban vagy órákban, mert itt állandóan minden változásban van, e, ezek történnek, de meg kell mondanom, hogy a megállapodáshoz még soha eddig nem álltunk ilyen közel. Az itával kapcsolatban, tehát az információtechnológiai megállapodással kapcsolatban nem annyira állunk jól, mert Kína előállt, egy új listával bizonyos tételeket ki akar emelni innen. Ezek a számokra érzékeny témák, és hát persze felvettek a listára egy-két olyan terméket, amelyek nekünk érzékenyek. Tehát nem egészen egyszerű a dolog, Baliban nem igazán e, várhatunk előrelépést, egy különben nincs is rajta ez a téma a hivatalos napirenden. A Tiszával kapcsolatban azt tudom jelenteni, hogy a tárgyalások folytatódnak. Kína szeretne beszállni. Kínától pontosításokat kértünk. Rákérdeztünk, hogy konkrétan milyen céljaik vannak, mi az álláspontjuk. Kértük, hogy ezeket mondják el, hogy eldönthessük, hogy támogatjuk őket, vagy nem. Alapjában véve, igen, támogatjuk őket, vegyenek részt az eszmecserében, de ugyanakkor bizonyos biztosítékokat szeretnénk tőlük kapni. Ez már nem bali témája, de kapcsolódik. Második fő témánk Ukrajna kérdése. Ukrajna egyértelműen leszögezte, hogy fel akarják függeszteni a társulási szerződés aláírását, és ezt Vilniusban nem fogják megtenni. Én úgy látom, hogy mától fogva a Vilnius időpontig ebben nem lesz változás. Láttuk, hogy Kievben és egyéb nagyvárosokban igen erőszakos módon reagáltak a hírre. Persze ez majd visszavág, mint a bumeráng, Nyilvánvaló, hogy több tábor van, és az is nyilvánvaló, hogy az oroszok nagyon kemény pénzügyi nyomás alá helyezték az ukránokat. Nekünk egyszerűen nincs arra pénz, nincs olyan pénzünk, amit oda letehetnénk az asztalra. De egyébként tudják az ukránok, hogy mi lennénk a legjobb beruházás. Az IMF kölcsön és téma 651 millió euróról van szó, hogyha jól emlékszem, mondja biztos. Persze most Ukrajnánál van a labda. Nekik kell megteremteni a körülményeket ahhoz, hogy megkaphassák a hitelt. Ugye mindig van a feltételek, és ezeket mindig az IMF szokta megszabni. Azt mondtuk nekik, hogy amennyiben egyszer aláírják a megállapodást, akkor megkapják a támogatást ahhoz is, hogy folyamodjanak az IMF hitelért tehát még a, a, ratifi, a ratifikáció előtt megtehetnék, hogy egy előzetes ö, igényel ö, folyamodának az IMF-hez. Tehát nem kellene kivárni a parlamenti ratifikációt. Persze a parlamentnek továbbra is szabad keze lenne. Mondhatnák azt, hogy tessék a, a tanácshoz fordulni. Nem mondtuk ezt így ki, de nagyon egyértelmű, hogy az orosz oldalról nézve, itt az utóbbi napokban hatalmas volt a nyomás Janukovicsra. Őszintén ki kell mondanunk, hogy ez az oka annak, hogy nem született meg az aláírás. Az az érzésem, persze hibázhatok, hogy meg lehetett volna találni a megoldást a timosenko ügyre. Igen, csak pénzkérdés lett volna. Erre eh, nekünk nem volt megoldásunk. Szerintem nem is gondolom, hogy nekünk ez lenne a dolgunk. Eh, jó feltételeket adtunk, ott van egy jó piaci helyzet, tehát nagyon nagyvonalúak voltunk. Végül is a saját szuverén döntésük volt. elnök úr. Ezek a, az információm vannak a két ö, neves kérdésről, a továbbiakat szívesen ö, folytatom, hogyha úgy gondolja. Technik. Akkor előveszem a papírjaimat, hogy technikai értelemben is tökéletes legyen a hozzászólásom. Elnök úr, ez egy nagyon fontos találkozó. Igazából utoljára tudunk így találkozni és megvitatni néhány kérdést, amik még nyitottak. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság között. Az egyik egy javaslat a pénzügyi felelősség megállapítása befektetők és állami szervek közötti vitákban. Nos, kifelé egységesen képviseljük magunkat, az unió érdekeit és az intézmények egyensúlyát is fönn szeretnénk tartani, és nagyon örülök, hogy a parlament is támogatja ezt. Ez a javaslat nagyon fontos az unió beruházásainak védelmére is. Sajnálatos módon. A tanács álláspontja teljes mértékben eltér az EP és az EB álláspontjától de legyünk gyakorlatiasak, és dolgozzuk ki azt, hogy hogyan őrizhetjük meg az intézmények egyensúlyát, és hogyan védhetjük a tagállamok érdekeit. Örülök, hogy az első kör nagyon konstruktív légkörben hangzott. Az Európai Bizottság minden segítséget megad önöknek ahhoz, hogy még ez a parlament politikai megegyezést megköthessem. Meddig is? Áprilisig? Igen. Holnap lesz a következő találkozónk, és remélem, hogy előre léphetünk. Aztán a végrehajtási szabályokat illetően ezt a szöveget el kell fogadnunk annak érdekében, hogy az EU harmadik országokkal szemben fel tudja lépni, akik a kereskedelmi egyezmények feltételeit nem tartják be. Ennélkül gyengül a nemzetközi szerepünk. Nagyon fontos, hogy konkrét intézkedéseket, hatékony intézkedéseket szabjunk meg. Az EU-nak meg kell védenie magát. Nem lesz időnk arra, hogy komplex vitákba kezdjünk itt, ezért aztán az EB úgy gondolja, hogy realista, rövid távú célokat kell kitűznünk. Én tudom, hogy a szolgáltatásokra is ki akarják terjeszteni ezt a területet, és én értem a politikai eszmefuttatást, de a szolgáltatásokat illetően azonnal nem léphetünk. Először arról van szó, hogy a szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokat tovább kell harmonizálnunk EU szinten. Tehát a kérdés az, hogy már belekezdhetünk a szolgáltatásokkal való foglalkozásba, vagy előbb a jogi alapot kell megteremtenünk, és a szükségletek felmérése után léphetünk. Én politikus vagyok, és tudom, hogy mi lenne a kívánatos, de azt is tudom, hogy mi lehetséges. Nagyon remélem, hogy a lehető leghamarabb megállapodhatunk three weeks ago I participated in your conference on trade... Két héttel ezelőtt a kereskedelmi védelmi modernizációs technikákat illetően részt vettem egy megállapodás, egy vitában, és meggyőződésem, hogy lépnünk kell ezen a területen, jó javaslatot kaptunk, ahhoz, hogy reformat hajtsunk végre ezen az összetett területen. Fjellner úr azóta a szövegtervezetét nyilvánossá tette, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jó javaslatok vannak benne, de a VTO-nak vannak erre vonatkozó szabályai, ezért aztán kérem, amikor módosítókat adnak be, tartsák észben azt, hogy realisztikusan a VTO rendelkezéseit és a bizottság javaslatát is figyelembe kell venni. Ez pedig azt jelenti, hogy ha nem így teszik, akkor nem valószínű, hogy elfogadhatjuk a módosítókat. Az irányelveket illetően, ahogy azt már mondtam korábban, az irányelveket megosztjuk a tagállamokkal és a szakbizottság még az év vége előtt. Átvizsgáljuk őket, és egyeztet a bizottság a szolgálatai között, mielőtt az irányelveket véglegesen elfogadjuk. Ezen kívül a közbeszerzési eszközök. Ez nagyon fontos kezdeményezés két oknál fogva. Segíti a válságból való kilábalást, ha új piacok nyílnak meg előttünk. Ez nehéz helyzeteket teremthet még a kétoldalú tárgyásokon is, ha új piacokra lépünk szükség van arra, hogy ösztönzőket teremtsünk, és jogbiztonságot az EU közbeszerzési piacának a való hozzáféréséhez, amelyet koncesziókkal ellensúlyozunk. A bizottság tudatában van annak, hogy tárgyalási eszközre van szükségünk, de tudom, hogy a frakciók egy közös állásfoglalást készítenek elő, és ezért azt szeretném kérni, hogyha a mi javaslatunkat támogatnak. Hagy mondjak egy példát. Tényleg ez egy valós példa. Múlt héten Kínában jártam, a kínai csúcson. Jelenleg most ezen a héten a kínaiak látogatnak el ide Európába a miniszterelnökükkel, és 15 EU-s tagállammal és egy nem tagállammal találkoznak. A kereskedelmi kérdéseket vitatjuk meg, és a beruházásokat. A kereskedelmi minisztereknek már kiküldtem a levelemet, miszerint semmiképpen se kezdjenek olyan tárgyalásokba, amelyek az EU exkluzív kompetenciáira vonatkoznak. De van itt egy kis probléma. A kínaiak és a szemük sem rebben azt mondják, hogy mi támogatjuk az európai együttműködést, és ennek érdekében lépünk így vagy úgy. Én nagyon komoly vagyok, hogyha nem döntünk arról, hogy a közbeszerzési eszközök hogyan alakulnak, akkor egyszerűen nem lesznek közbeszerzési eszközök soha. A kínaiaknak ugyanis van egy nagyon célzott politikája, azt célozzák meg, hogy mindenkivel két oldalúan vegyék fel a kapcsolatot olyan kérdésekben, amik uniós kompetenciák. Ez pedig azt jelenti, hogy a miniszter tanács döntéshozatali kompetenciája sérül. Most már nem várhatunk tovább. Ez egy alapvető fontosságú dolog. elfogadhatatlan, hogy kétoldalú megállapodásokkal a tagállamok megsértsék az uniós érdekeket és a belső piac érdekeit. Aztán a beruházások védelme, és a beruházók és az állam közötti viták jogrendezéséről. Ez az aggodalom már régen valós, és én vagyok az első, aki azt mondja, hogy igen, ezen a rendszeren javítanunk kell, de két oka is van ennek. Az első ok az az, hogy biztosítanunk kell, hogy minden kormánynak van célja, nem szabad, hogy a beruházások ezeket sértsék, másrészt pedig a politikai érdekeket figyelembe kell venni. Tehát a beruházóinkat védenünk kell a jogorvoslat szolgáltatás esetében, és ezért nagyon fontos, hogy legyen egy irányelvünk, egy, majd később pontosítunk, hogy milyen normák szerint, hogy hogyan lehet enne az államok, kormányok és befektetők közötti vitákat rendezni. Nagyon sok és nagyon átlátható szabályra lesz szükség ezen a területen. Fontos lesz, hogy vitát folytassunk. Tegnap volt az első ilyen vita, és szeretném felhívni a figyelmeket arra, hogy a bizottság kiadott egy közleményt arról, hogy hogyan lehet a beruházásokat védni és a beruházókat. A régi CITA tárgyalások során elért kanadai megállapodáshoz képest már nagyon nagyot léptünk előre, de továbbra is folytatnunk kell ezt az irányt. Nekem Ennyi lett volna el, akkor köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. A legfontosabb ügyekre kitért. E témák közül három olyan, amelyek nagyon fontosak a kereskedelmi és beruházás politikánk számára. Ezek a többek között a közbeszerzés, az ISVS eh, kompenzációs rendszer vonalkozó rendeletek. Nos, úgy gondoljuk, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezeket a dossziékat még a jelen mandátum vége előtt eh, lezárjuk. Ami a közbe szerzést illeti, ugye a Kasperi jelentésre hónap lesz eh, szavazás. Úgy gondolom, hogy a Kasperi jelentés kiegyensúlyozott, és remélem, hogy elfogadjuk. Ez erős jelzés a tekintetben, hogy a parlamentnek van szándéka az előrelépése, és arra, hogy pozitív eredményeket érjen el. Ami, ami a végrehajtásra vonatkozó rendeletet illeti, a parlament arra törekszik, hogy a szolgáltatásokat is bevonja rendelet hatája alá, mint büntető vagy megtörlő intézkedést. A szakbizottsági módosítóhoz képest egy alternatív megoldást is javasoltunk, és várjuk a bizottság és a tanács reakcióját. Arra nem vagyunk hajlandóak, hogy egyszerűen eltekintsünk a javaslatunktól, Várjuk az együttműködést, a vitát. Reméljük, hogy végül megállapodásra tudunk jutni valamiféle kompromisszum formájában. Az ISDS kompenzációs ügyben az első trilógusra sor került, de én nem vagyok olyan nagyon optimista úgy gondolom, hogy a tanács nagyon fura helyzetbe keveredett, és úgy gondolom, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a közösségi megközelítés jusson érvényre, és a bizottság képes legyen teljesíteni és képviselni az Európai Unió érdekeit. Ami a TDI-okat illeti, Ez egy másik ügy, a rendelet ugye megvan már. Itt a rendelet felülvizsgálatával foglalkozunk, ez egy másfajta feladat. Ami a beruházások védelmét illeti. Ön is tudja, hogy a kérdés nagyon aktuális, mert a Kanadával folytatott tárgyalások lezárultak, most már az USA-val Japánnal tárgyalunk, és közös megközelítése van szükségünk ebben a kérdéskörben. Személy szerint üdvözlöm az ön megközelítését. Sok tekintetben egyetértek azzal, de a parlamenti álláspontok még mindig szórnak egy kicsit. Meg, megnyitnám a vitát, Kaspari úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosít számunkra arra, hogy vitát folytathassunk önnel. Szeretnék több ügyről beszélni, először is Baliról. Köszönet önnek, amiért munkatársaival a bizottság részéről ilyen sok időt és erőfeszítést fektettek be abba, hogy sikeres legyen a Bali forduló. Úgy gondolom, hogy erre szükség van. És végül, ha azzal jövünk haza, hogy a kereskedelem eh, lehetővé tétele és a TDI rendszer eh, sikeresen megvalósul, akkor az mindegyiknek siker lesz. Ezért köszönettel tartozom önnek, hogy ilyen sok időt és erőfeszítésébe befektettek. Második kérdés Ukrajna. Úgy gondolom, hogy mindannyian még sokkos állapotban vagyunk. Osztom azon véleményét, hogy a Timoshenko ügyet meg lehetett volna oldani, de aggodással figyelem, hogy Oroszország eh, ilyen nagy nyomást gyakorol Ukrajnára, de nincs, másra, nincs másról szó, mint egy külső politikai nyomásról. Eh, ráadásul Oroszország a kereskedelmi politikát használja föl a nyomás gyakorlásra, és ezzel folyamatosan megsérti eh, a vonatkozó WTO és egyéb normákat. úgy gondolom, hogy a litván ügy ehhez hasonló, a litván kamionok ügy ehhez hasonló ügy. Fontos, hogy a keleti e, szomszédainknak azt mondjuk, hogy mellettük állunk, e, eh, párt fogoljuk őket, és az ilyen orosz kereskedelmi korlátozások e, gyakorlatilag az orosz VTO szabálysértéseknek minősülnek, és mi segítünk Közép-Európa és Kelet-Európa államainak ez ügyben. Másrészt nem szeretnék minden egyes ügybe bele szólni kommentok megszólalásom során, de fontos, hogy a választások se homályosítsák el a tekintetünket mindezekben az ügyekben első olvasatban elfogadható eredményre lenne szükség, de bizonyos esetekben nem tudunk rugalmasak lenni. Ez látszik abban is, hogy a tanács egyelőre még nem hozott új ö, ö, szempontokat, pedig fontos lenne az előrelépés végül. Tegnap volt ugye egy technikai beszámoló, sajnos nem voltam jelen ott, de elküldtem egy kollégámat, és azt hallottam az ülésről, hogy elég pozitív dolgokra, eh, eh, dolgok történtek, és minőségi munka folyt, ami páratlan eredmény egy technikai eh, jellegű ülés alkalmával, és ezért szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak, akik tegnap ezt a munkát elvégezték. Fontos, hogy a parlament és a bizottság közötti munka ugyanilyen szinten, kiváló szinten folytatódjon tovább, úgyhogy köszönöm biztos úrnak, hogy jelen van. E, Igazán hogy csak erről akartam beszélni. Köszönöm szépen, Bert Lange. Köszönöm szépen, biztos úr. Én is szeretnék különböző kérdésekről beszélni, ami a befektetés, befektetők és az államok között történik, nyilván a tegnapi nap nagyon hasznos volt. Ugyanakkor látnunk kell a parlamentben is, és általában a közvélemény szemével is, hogy kérdések merülnek föl. Ugye a szita a megalapodás ez lesz vajon a mérce mostantól kezdve az aranyszabály az Európai Bizottság szemléletében? Nekem más a véleményem lévén, hogy vannak más dokumentumok a tárgyalásokról. A TTIP ugye lényegében visszalépést jelent. Tehát honnan kezd a bizottság, melyik álláspontról, hova fogunk tovább haladni a TTIP-ről? Eh, és persze a TDI-kről beszélek én is, úgy gondolom, hogy eh, hamarosan normatívára lesz szükség. Egy kicsit csalódtam én is eh, az ügyel kapcsolatban. Itt van ez a shipping clause például. Fenn marad a kérdés, hogy hogyan oldhatnánk meg a fennmaradó kérdéseket. Szerintem az árnyék előadók mindent megtesznek majd, hogy gyors megoldást és konzekvens megoldást találjunk. Szerintem ez fontos a választások előtt. A harmadik kérdésem, biztos úr. Az a jogalkotás, ami még nem szerepel előttünk, de engem nagyon érdekel. Ez a nyersanyagok ról kialakult konfliktust érinti. Vannak úgynevezett konfliktust okozó nyersanyagok, ez egy külön kategória. Azt hallottam, hogy februárra akarja halasztani az erről szóló jogalkotást. Nem tudom. Én ezt nagyon sajnálatosnak tartanám, mert mi nagyon intenzív beszélgetéseket, vitákat tartunk erről hogy mi az államoknak a felelősség, az országoké, és miért nem tudja tartani az ütemtervet. Miért halasztotta ezt el? Köszönöm. Elnök. Karl Schlüter. Thank you. I have two questions. The first one is a short one on the settlement recently, on Monday I think it was. I mean, we won the major issues of the case. Tehát a tengerrel kapcsolatos a kérdés. Um, kivételekről, illetve a forrásgazdálkodásról szerette volna kérdezni. E tekintetben hova akarnak tovább lépni? Meg kell tartanunk a szabályozást, de hát előre kell lépnünk, és hova? Na most a fókákkal kapcsolatos kereskedelm szabályozása úgy volt, hogy hétfőn ö, hétfőn azt mondták, hogy vannak morális, etikai alapok, de ott az inuit eszkimókkal kapcsolatban és a forrásgazdálkodással kapcsolatban nem akarnak kivételeket tenni, mert ugye akkor például Grönland és egyéb mondjuk úgy tisztességtelen előre tehetne szert. Erre szeretnék egy választ kérni a TTIP-vel kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy pénteken volt egy ülésük, ahol a kommunikációs ügyekről beszéltek a TTIP-kkel kapcsolatban. Szeretném, hogyha a parlament is tájékoztatást kapna erről, hogy milyen információ hangzott el, erről szeretnénk részletesebben hallani az amerikaiakkal is volt egy második ülés, Ők az amerikaiak két-három dokumentumot prezentáltak. Milyen ügyben tárgyalnak amerikaiakkal, hogyan lehetne a nagy közönséget, a parlamentet, a kongresszust megfelelően tájékoztatni. Jó lenne, hogyha a jövőben ezek a dokumentumok megfelelő módon eljutnának a jogalkotási testületekhez. Az ISDS kérdéskörében állítólag tartalmaznak anyagot ezek a dokumentumok. Tehát paralel folyó folyamatokról van szó, egyébként pedig garantálni kell arra, hogy garanciát kell adni arra, hogy nyilvánosak a döntés részletei. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Észia Szálkama. Köszönöm szépen. Az, az információtechnológiai megállapodással kapcsolatban azt mondta, hogy Kína elutasította, nem tudom, a többi fél az ennek ellenére hajlandó tovább lépni? És hogyan? Vajon hogyan lehet tovább lépni Kína nélkül? Ha tovább lépünk, Kína várhatóan, hogy reagál erre. Erre szeretnénk valami visszajelzést kapni. Kínával kapcsolatban biztos úr, nem tudom, esetleg biztos úr lát-e valami tanulságot a szolgáltatások kereskedelmével kapcsolatban? egyfajta időütemezést is szeretnénk öntök hallani. Nem tudom, számítanak-e arra, hogy 2014 elején valami kézzelfogható eredmény születik-e, vagy sem? Hát hát Do I But we don't have much time, so maybe uh, we should go to, to listen to the other. For me, it's all, I mean, you Elnök. Elnök. Vannak még, eh, akik szót kértek, de nincs túl sok időnk. Úgyhogy most már több hozzászólási kérés nem fogadok el. Maria Korea. Presidente, señor comisario. Köszönöm, elnök úr, biztos hogy jó napot kívánok. Először is szeretnék gratulálni. Köszönetet mondani önnek, hogy egy ilyen fontos ügyet összefoglalt eh, ma délelőtt. Azonban azt is szeretném mondani, hogy talán eh, hiba, hogy nem beszélünk a dél-amerikai országokkal való kereskedelmi kapcsolatokról. Ezért eh, mindenképpen szeretnék néhány kérdést föltenni ezen témával kapcsolatban. Elnök, ez nincs a napi rendi ponton Latin Amerika, ugye? Úgyhogy kérem, hogy legyen rövid. Nos, a Mercosurral kapcsolatban szeretném azt mondani önnek, hogy nyilván a múlt eh, hónapban eh, voltak tárgyalások ezzel kapcsolatban. Eh, nyilván mindkét blokk elkötelezte magát az együttműködés mellett. Tudna bennünket tájékoztatni a jelenlegi állásról, hogyan is, hol tart az ügy most. Ezen kívül néhány Mercosur tagállamnak nem ugyanaz az álláspontja, mint a, a, a többi e, Mercosur tagállamnak, e, ezért a bizottság lát a lehetőséget arra, hogy a tárgyalások során nagyobb rugalmasságot e, biztosítson, hogy ez a fajta zöggenők átléphetővé megoldhatóvá váljon. Ugye egy előzetes megállapodásra már sor került egy spanyol olajcég, az Entresol argentin államosításával kapcsolatban. Szeretném, hogyha a véleményét elmondaná nekünk az a kapcsolatban, hogy itt kedvező rendezésnek tartja az ezzel kapcsolatos megállapodást, és hogy haladnak a tegyelások. Elnök, megkérem Mariát. Köszönöm, elnök úr. Mexikó és Chile tekintetében pedig eh, nemrég eh, hangzott el egy szóbeli kérdés a plenárison. Ma délután a koordinátorok eh, ülésén hasonló kérdést fogunk föltenni az ügyben az Európai Uniós és Csillai kapcsolatokban. Végül szeretném megkérdezni önt, hogy hogy érzi a bizottság, milyen lehetősége van annak, hogy ez a modernizációs megállapodás megszülessen. Elnök, köszönöm szépen! a következő elnézés, nem is tudom milyen nyelven beszélek. Helmut Scholz. Ich bedanke mich dennoch. Köszönöm szépen, elnök úr. Még akkor is, hogy csak röviden szólhatok hozzá. Engem is a beruházó és állam vita jogorvoslat érdekelne. Elnök félbeszakítja. Helmut, ne haragudj, de tíz percünk van meg kéne adnom a szót a biztos úrnak, hogy válaszoljon a kérdésekre, úgyhogy kérem, fogd rövidre. Én nem tudom, eddig nem voltam túl hosszú. So, so the ISDS is of course a question. Aztán az ISDS is nagyon fontos, hogy a partnereknek mi a tárgyalási álláspontja, aztán Kanadával a CITA kérdése, A TTIP tárgyalások tényleg azt gondolja? Hogy a TTIP szerződésekbe bele kell venni ezt a jogorvoslati kérdést? Vagy úgy gondolja, hogy enélkül is van elég eszközünk a vitarendezésre. És a japánok és a kínaiak mit gondolnak a két oldal általú kereskedelmi együttműködése keretében erről a problémáról. Tehát a kínaiak és a japánok álláspontja. És végül a WTO, ha jól értettem, nagyon pessimista volt az ö, amerikaiaknak az álláspontja, és azt mondták, hogy semmiképpen sem tudunk előre lépni. Az EU mit gondol, ön mit gondol, hogy pozitív eredményt hogyan érthetünk el, Balin? Köszönöm. A következő David Martin. Köszönöm, egy kérdést teszek fel, hiszen kevés az idő, ahogy biztos úr is tudja, a szerződések maguk semlegesek a magántulajdon és az állami tulajdon kérdésében, azonban a szinte megalapodás eh, és a TTIP tárgyalások során ezek a kérdések eh, ugye keresztezik egymást. Mi van akkor, hogyha egy tagállam eh, egészségügyi szolgáltatásokat pályáztat, aztán egy új kormány kerül hatalomra, és ismét államosítja ezeket a szolgáltatásokat, akkor ugye az új szabályok szerint ez lehetetlennek tűnik. A privatizálás egy irányúvá válik, és nem lehet tisztet csinálni majd. Én is így értelmezi. Válasz, igen. Jelen pillanatban az Egyesült Királyság, Anglia és Wales itt bizonyos szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások már maga privatizálásra kerültek, és a következő kormányok azt, azt arra törekszenek, hogy ezeket a szolgáltatásokat visszaállamosítsák, ami EU szabályzás szerint nem gond, de hogyha egy kanadai cég a szinte rendelkezésekre hivatkozva panaszt emel és megakadályozza hogy újra államosítsák ezeket a szolgáltatásokat, akkor a kereskedelmi megállapodás és a befektetők védelmi vonatkozó rendelkezések és kompenzációs rendelkezések értelmében erre reális esélye van. Mi a véleménye erről? Um, uh, Jánik Zsadó. De, de petites question très rapide, euh, monsieur le commissaire. Két kicsi kérdésem lenne, biztos úr. Egy, mit gondol a jelenleg születő kongresszusi szövetségesi kapcsolatokról. Lát-e a transatlanti kapcsolatokban előrelépést, hiszen az USA szempontjából itt egy transzatlanti meglapodásról van szó, ami számukra fontos. Nem tudom, biztos én abban, hogy a dömping ellenes megállapodás az eredményes. Sí, Eh, Nagyon rövid leszek. Azt szeretném kérdezni a biztostól, hogy ugye sajnos le kell zárnunk hamarosan az ülést, ettől függetlenül van egy kérdés, amelyet föl szeretnék tenni a szingapúri megállapodás kapcsán. És ennek úr kérem, hogy legyen dühös, de hát eh, holnap délelőtt az Euromet országokkal kapcsolatos, kapcsolatban is vitát folytatunk majd. Szeretném, hogyha biztos eh, mondaná, hogy a hatástanulmány eh, EU-Marokko megalapodásról szóló hatástanulmány az milyen eredményeket hozott a mezőgazdaság és halászati kereskedelem témakörében milyen információt tud ön ezzel kapcsolatban biztosítani nekünk. Köszönöm szépen. Uh, okay, thank you very much. Uh, I'll give the floor to the... Köszönöm szépen, megadom a szót a biztos úrnak. Tíz perc múlva el kell mennem, és Janik Zsadó lelnök fog helyettesíteni. és utána még 20 percig fogunk dolgozni, tehát 30 perce van arra, hogy válaszokat adjon. Öh, jó. Amikor ön itt van, akkor mindig felveszem a kabátomat. Köszönöm szépen. Két kérdés érkezett a citáról. Arról, hogy a normák azok aranyba vannak-e foglalva. Szerintem nagyon előre haladtunk a citát illetően, de én azt se bánom, ha tovább mennénk. Ez egy tanulási folyamat, az egész világon vannak új fejlemények. A Philip Morris és Ausztrália vita kapcsán változik a kép, Tehát szívesen tovább lépünk, hogyha érkeznek javaslatok. David. Az állami tulajdont illetően, amit említettél, ezt meg kell néznem, de nem ez volt az alapelképzelés, nyilván nem így akarjuk. Tehát igazából a játéktér mind a két félnek kellene, hogy jogorvoslatot adjon, és nyilvánvalóan a többségnek joga hogy az előző kormány alatt elfogadottakhoz képest visszalépjen, ez a demokrácia alapelképzelése. Miért, re, miért van szükség az ISDS-re? Azért, mert a kereskedelmi megállapodásokban amerikai törvények nem hagyják, hogy a szokásos bíróságok előtt tárgyalják ezeket az ügyeket. Tehát, hogyha van egy európai vállalat, akkor egy amerikai bíróság elé nem citálhatja az amerikaiakat a, mondjuk a TTP mm, szerződésre hivatkozva. Aztán van itt egy másik kérdés ezzel kapcsolatban, hogyha fájl, fejlődő országokkal folytatunk tárgyalásokat, és azt mondjuk, hogy szükségünk van az ISDS-re, akkor gyakran azt válaszolják, hogy minket ez már nem érdekel. Aztán az úgynevezett konfliktus ásványokat illetően Nagyon gyorsan javaslatot tehetünk erre, de a hatástanulmány az kissé tovább tart, csak hogy ezt nem mi végeztetjük. Aztán volt még több kérdés, amikre már írásban beadtam a választ, úgyhogy remélem, hogy nem sokára zöld utat kapnak ezek a jogszabályok, és december 18-án legkésőbb döntünk, vagy ha nem, akkor rögtön januárban ez lesz az első. A bizottság ezen a területen kivételt tett, általában az a szabály, hogy 2014-ben már nem, tanul, nem tehetünk új javaslatokat, de ebben az esetben igen. Regulation Hát, A fóka kereskedelmet illetően. Nem olvastam még az Európai Bíróságnak az ítéletét, válasz mikrofon nélkül. Jó, de ön igen. Jó lenne, ha én is elolvashatnám, mert nem feltétlenül ugyanúgy interpretáljuk. Nem, nem az Európai Bíróság volt, csak ennyit szerettem volna mondani. Teljesen mindegy. Én azért jobban bízom a saját interpretációmban, úgyhogy majd megnézem magamnak a pénteki találkozót, illetően ez egy technikai egyeztetés volt. Nem is voltam ott, senki politikai képviselő nem volt ott. Nem is tudtam, hogy pénteken volt találkozó, minden nap több száz van, a bizottságban, még több a parlamentben, de ez egy nem egy politikai ülés volt. Úgyhogy nem tudok mit mondani az információs technológiai politikákról. Az USA-val most egyeztetünk arról, hogy hogyan kaphatja meg az Unió azt az átláthatóságot, amit elvárunk. Úgyhogy önök ugyanolyan rálátással rendelkezzenek, mint a tanács, ezt megértettük az amerikaiakkal is, de gyakorlatban ez hogyan valósulhatna meg? Na, itt van még a vitás kérdés, és próbálunk megoldást találni. Az amerikaiak nagyon félnek, hogy kiszivárognak az információk, nem kezelik bizalmasan a dossziékat. De a parlament megkapja ugyanazt a tájékoztatást, mint a tanács. Kérdés. E, igaz az, hogy az amerikaiak nyomást gyakoroltak a bizottságra, hogy bizonyos dokumentumokat ne osszanak meg a tagállamokkal, mert voltak ilyen cikkek a sajtókban, hogy az USA kormánya nyomást gyakorolt ilyen értelemben a bizottságra. Válasz? Mm, az újságok, a tévé és a rádió. Igen, ők mindenhol nyomást és összeesküvést látnak, ez a fő céljuk, ebből élnek. Én, én nem, nem, nem hiszem, hogy lenne ilyen. És majd megpróbálunk megoldást találni. Igazából már hiányozna is, hogyha nem stresszelnének állandóan ilyen dolgokkal. Ez nem az én problémám. Volt egy kérdés még arról, hogy eh, Japán és Kína hogy reagált az ISDS-re. Hát az az igazság, hogy ez szóba se került. Szingapur, reméljük, hogy eh, eh, legalább 2014-ben valamilyen beruházásra kerül sor, ugyancsak várható, hogy Szingapurra kapcsolatban egyfajta védő intézkedés csomagot, vagy klauzulákat fogunk beterjeszteni. Ehhez előzetes, ehhez előzetes jóvágyásra van szükség, tehát ki kell várnunk a tanács aláírását, ez jövőre március táján esedékes. A Mercosurral kapcsolatban. Ugye ezt mindig is mondtam, és folyamatosan mondom. Az a kérdés, hogy a Mercosur mondja meg nekünk, hogy milyen összeállításban, milyen konfigurációban akar velünk tárgyalni. Addig, amíg ez nem jön be, nem tudunk lépni. Megígérték, hogy az év vége előtt beterjeszték az ajánlataikat. Már nem emlékszem, mintha az lett volna leírva, hogy az utolsó negyed évben megteszik ezt. Pillanatnyilag csak azt tudom elmondani, hogy a brazil eh, miniszter eh, jövő hétre kérte, hogy eh, ügyek levele találkozzunk. A repszó kérdése. Ott is Láttam, hogy mintha megállapodás körvonalazódna. A Repsol kártalanításával kapcsolatban. De ez ügyben nincsenek meg a részletek. Valójában a Repsol és az argentin kormány között zajlik ez az ügy. erről nem igazán látod napvilágot. Információ de úgy tűnik, hogy a, a, a lehetőségekkel kapcsolatban a Repsolnak rá kell bólintani a dolgokra Csillével kapcsolatosan. Most a következő témánk Csille. Ugye egy eljön az idő, amikor majd át kell dolgozni a csilei szabadkereskedelmi áll, szabadkereskedési megállapodást. Ez számunkra most lehetetlen. Egyébként érezzük, hogy nyomást gyakorol Mexikó. Meg kell néznünk, hogy a tételével mi, mi fog történni, mert hogyha ott Mexikónál megoldás születik, akkor Chile számára is mintaként szolgálhat ez. Még egy érdekes példája ez annak, hogy hogy olvassa az ember a dolgokat. Panka nyilatkozatát én nem úgy olvasom, hogy nagyon negatív. Azért mondom, mert kiadtak egy nyilatkozatot, és a nyilatkozat nagyon negatív környezetben hangzott el. A, amit Panka csinál, hát az gyakorlatilag minden ajtót nyitva, minden lehetőséget nyitva hogy hogy vissza lehessen ülni a tárgyalóasztalhoz. Ez különben valóban e, egy diplomata által kiadott diplomáciai nyilatkozat. Tehát nem, nem akarja becsukni az ajtókat e, még Bali előtt. A e, nagyon nagy kockázat szerintem az, hogy, hogy az indiai miniszterek tanácsa valahol negatív értelemben hoz döntést. A gyorsított eljárásra kapcsolatosan ez hát az amerikaiak problémája. Az amerikaiak a kongresszushoz fordulnak, hogy ö, legyen gyorsított eljárás, hát erre nekünk nincs ráhatásunk. A mi esetünkben ugye időigényes dolgokról van szó. Úgy gondolom, hogy inkább előbb, mint utóbb sorra kerül majd az, hogy begyorsulnak a tárgyalási folyamatok. Eljön az idő, amikor majd gondoskodnunk kell erről a bizonyos gyorsított eljárásról, vagy a lehetőségről, mert ha ezt nem tesszük, nem tesszük meg, akkor nem tudom, ki lesz a főtárgyaló. de hát amikor beteríti a lapjait, akkor nem tudom, mi történik. Szükségünk van egy ilyen gyorsított eljárásra, és úgy gondolom, hogy meg is ö, teremtjük ennek a lehetőségét. A, fent, a fenntarthatóság, és illetve az ezzel kapcsolatos hatásvizsgálat jelen pillanatban ez véglegesítés alatt van. Az eddigi eredmények alátámasztják a megközelítési módot. A teljes részletet, az összes részletet körülbelül a jövő év elejére várjuk. Én lejegyeztem nagyjából az összes elhangzott kérdést, és remélem sikerült megválaszolnom valamennyiükre. Valóban, valóban mondja a biztos. Az antidömpinggel kapcsolatos kérdés. Volt egy ilyen. Nem tudom, mennyire lehetek bizakodó, de a tanácsban nem számítok jelentős nehézségekre, mert ott igazából egy ilyen biztonsági pozícióról ö, szavaznak, hogy gyakorlatilag olyan mennyiségekről folyik a vita, amik meghaladják a 7-es gigawatt teljesítményt. Persze bármi bekövetkezhet, az ember nem tudhatja biztosan. Biztos úr, köszönjük szépen. Kiváltságos vagyok, hogy én zárhatom le a délelőtti ülést. 15 órakor kezdődik a délutáni ülés, pontosabban eh, meghallgatás, a kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban szereplő szociális és környezetvédelmi rendelkezések végrehajtásáról szól. Köszönjük, biztos úr, és köszönjük mindenkinek!